Thank you, colleagues. Kedves kollégák! A sajtó és média szabadsága a világban a témák. Sárke asszony a téma előadója. És a mai délutánt ennek a jelentés tervezetnek a megvitatásával kezdjük. A jelent és tervezett egyelőre csak angolul van meg, de amint valamennyi fordítás elkészül, és ezt meg fogjuk, ezeket meg fogjuk kapni a titkárságtól hamarosan, akkor tudunk hozzá módosítókat írni. Ezeknek a benyújtási határideje április 9-e déli 12 óra. Azonnal át is adom a szót előadónknak. Köszönöm szépen, elnök úr! Engedjék meg, hogy megköszönjem először a kollégáknak és minden érintetnek, civil szervezetnek, akik részt vettek az ötletelésben, vitában, és segítettek, hogy megszülessen ez az első tervezet. Ez még egy vita anyag. Próbáltuk nyitottan tartani az egész folyamatot, már csak azért is, mert akiket érint a téma, azok is most egyre nehezebb körülmények között dolgoznak, és a nyitottság hívei. Mielőtt röviden összefoglalnám a dokumentum lényegét, szeretnék külön kitérni arra, hogy az EU mit tehetne világszerte azért, hogy ne omoljon össze világszerte a média szabadsága a világban. Nem akartam a szövegben tudatosan konkrét országokat említeni. Nagyon sok civil szervezettel vettük fel a kapcsolatot, és olvastuk el ezeknek az éves jelentéseit. A jelentés tervezet az elvek leszögezésével kezdődik, a sajtó és média szabadság, az szabad vélemény nyilvánítás alapvető emberi jogának a folyamánya, és az EU feladata az, hogy programjait hozzáigazítsa ehhez a követelményhez, különösen amikor a civil szervezetek érintettek. Csak akkor lesz az EU hiteles, hogyha a saját házunk táján saját elveinket komolyan vesszük. Ez a jelentés a külügyi tevékenységhez kapcsolódik, tehát nem foglalkozunk a jelentés tervezetben sem annak más vonatkozásaival. Nagyon sokféle fenyegetésnek vannak kitéve az újságírók manapság, és amikor ezeket vizsgáljuk, akkor ö, több csoportba lehet őket ö, besorolni. Néha jogi ö, nyomás nehezedik rájuk, néha a terrorizmus ellenes biztonságpolitikai szabályok ürügyén korlátozzák a sajtó működését. Nagyon sok törvény vonatkozik Európa szerte a rágalmazásra, a gyűlöletbeszédre és megfélemlítésre, de ezek a szabályok gyakran a cenzúrához közelítő szabályok, néha át is lépik a határt. A digitális média kialakulása, az, hogy a sajtó digitalizálódott világszerte, ez is komoly hatással bír a, a helyzetre. A kormányok az internet ellenőrzését magáncégeken keresztül próbálják többnyire megvalósítani. A digitalizáció azonban nagyon sok eséllyel is jár, az információhoz való hozzáférés új módjai alakultak ki a világban, de új kihívásokat is jelent is. Ez a vélemény nyilvánítás biztonsága, az adat biztonsága, a felhasználók által generált tartalmak szűrése. Az EU programjait, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy több közülük foglalkozik a témával, de bőven lenne mindegyiken mit javítani a hatékonyság, a koncentrált hatás érdekében, és egységesebb víziót kéne ezeknek tükrözniük. Erre vonatkozik is ezért néhány javaslatunk. A külügyi szolgálatot arra biztatjuk, hogy Mm, eh, használja ki a lehetséges szinergiákat a fejlesztési és egyéb programozási eh, ágakkal, fenntartható megközelítést eh, kövessen, kapacitás építés is a feladatunk, a kis és középméretű, és nem csak a híres nagy szervezetekkel való foglalkozás. Az EU közvetlen határai túl is hatással bírhat a csatlakozandó országok média szabadságára, amennyiben helyesen jár el. Ha megvizsgáljuk a jelenlegi rendelkezésünkre álló pénzügyi eszközeket, például a demokrácia és emberi jogok eszközt, akkor azt látjuk, hogy több rugalmasságra lenne szükség, hogy a civil társadalom jobban tudjon élni velük. A helyi tulajdonosi szemlélet és a kapacitás építés legyen a fő feladat, és ne akarjuk függővé tenni a szervezeteket, az EU-tól, pláne a harmadik országokat ne, hanem segítsünk nekik önmaguk megtalálásában, felépítésében. A sajtó munkatársai gyakran ö, fenyegetések között élnek, és az, a harmadik országokban különösen az EU-nak oda kéne figyelni arra, hogy partnerországaiban, a, amikor újságírók ellen indul esetleg eljárás, igazságügyi bűnügyi eljárás akár, akkor az a legszigorúbban kövesse a jogállamiság szabályait, és a folyamatban soha ö, ne lehessen nyomon követni, nyomon érni a megfélemlítést. Az EU szerepe lehet az is, hogy amikor harmadik országokat segítünk saját választási rendszerei kialakításában, működtetésében, akkor a választási bizottságok munkáját információval, átláthatóságra vonatkozó bevált segítse, és így ezen országok választási eredményei is jobban hitelesebbek lesznek és ellenőrizhetőbbek. Még egy javaslat jó lenne, hogyha a külügyi szolgálat hatékonyabban élne a meglévő multilaterális fórumok adta lehetőségekkel, a digitális szólásszabadság, az Európa Tanács, az UNESCO, az OECD, az ENSZ egyéb fórumain is meg kéne jelennünk. Reméljük, hogy a bizottság és a tanács megegyezik abban, hogy a külügyi szolgálat is zászlójára tűzi a média szabadságának megőrzését, és hosszú távú víziót alakít ki, amely folyamatosan védi, sőt támogatja a sajtó és a digitális média szabadságát. Végül pedig azt mondanám még el, hogy az árnyék előadók megegyeznek abban, hogy nem szükséges országspecifikus értékeléseket ebbe a jelentésbe beleírni, de azért szóban örömmel vesszük azokat az inputokat, amelyek arról szólnak, hogy az egyes országokban milyen a helyzet, és mire érdemes odafigyelni, hiszen tudni akarunk azoknak a sorsáról, akiket támogatni kívánunk. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Három hozzászólást jegyeztem fel. Ibzi Radics úr az első asszony. Köszönöm. Remélem nem leszek túl hosszú, ugyanis jó részt egyetértek a raportőrrel, és gratulálok ehhez a kiváló munkához. És azt javaslom, hogy kövessük a tanácsát. Én a néppárti shadow vagyok, és nem kell minden országot foglalni, mert már számos jelentés készült a szomszédos országokkal, vagy valamilyen kapcsolatban állnak az Európai Unióval. Vannak éves jelentések a lehetőségekről, említünk eseteket, országokat, neveket, hogyha egy általános jelentést készítünk, ahol ilyen eseteket mutatunk be, az egy ellenőrizhetetlen helyzetet teremthet én nagyon örülök, hogy általános módon ö, szemléljük a problémát. Ez tényleg jó így, ugyanis a digitális média bevezetése és a ö, közösségi média az már az új valóság konzultáltam másokkal is, hogy akkor ezt meg kell említeni a médiaszabadságról szóló jelentésben. Azt gondolom, hogy igen, különösen azért, mert ez egy nagyon nehéz helyzetet hoz, amelyről nem tudjuk, hogy hol vannak a határok, és azok, akik például blogokat írnak, akik nem újságírók, azok is újságíróként kezelheti őket a valamilyen adott rezsim, mert ebben egy nagyon veszélyes hatalmat lát. Tehát mindenképpen meg kell ezt vitatnunk, majd, majd meglátom, hogy a módosítók hogyan alakulnak, és hogyan alakul majd a szöveg. Ezután ez még csak az első vizsgálat, de összességében ez rendben van. Tehát támogatom ezt az általános megközelítést, hogy nem szükséges az egyes intézkedésekre kitérni, amelyekre szükség lenne az egyes országokban. Ezt más fórumokon is megtehetjük, és a közösségi médiát mindenképpen fontosnak tartanám, és a digitalizációt is. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Mizeja Konszári asszony. Tessék. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A tervezetet nagyon jó kiinduló pontnak tartom. Nagyon jó ö, keretet teremt. A digitalizálás és az ezzel járó problémák is említésre kerülnek, ez rendjén is van. De ezt a kérdést stratégiailag mélyrehatóbban kellene vizsgálni. A kérdés, hogy milyen stratégiai követeléseknek kell megfelelni. A változások a médiában, a véleményszabadság kérdés, ezeket mindenképpen ö, tárgyalni kell. Éppen ezért az Európai Uniónak ehhez stratégiára van szüksége. És a raportőr asszony azt mondja, hogy az EU EU-nak nagyobb együttműködésre, jobb koordinálásra van szüksége a DEFCO főigazgatósággal, és ez természetesen igaz, de hát ugye az Európai Parlamenttel is együtt kell működni, ez nyilvánvalóan magától értetődő dolog. Fontos, hogyha az Európai Parlamentnek fontos szerepe van az ilyen jelentések elkészítésében, akkor ezt a társulási szerződéseknél figyelembe is kell venni. És ezekben az egyezményekben vannak benchmarkok, követelések, elvárások. És nagyon fontos az együttműködés a külügyi szolgálat és a parlament között. Ezt nem is ismételhetjük elég gyakran. Hogyha van nemzetközi szerződés, illetve több nemzetközi szerződés, ahol nincs monitorizáló mechanizmus előirányozva. akkor még világos feltételeket kell rögzíteni a médiaszabadság számára. Nagyon jó lenne, hogyha a jelentés egy kicsit energikusabb lenne. Néhány helyen ott szerepel, hogy consider figyelembe veszi. Keményebben lehetne fogalmazni, hogy miről van szó. Olyan, ezek a megfogalmazások gyengítik a szöveget, és ezt el kellene kerülni. A finanszírozással kapcsolatban például vagy a gazdálkodással kapcsolatban Sáki asszony nagyon jó javaslatokkal állt elő. felmerül a médiák sokféleségének a kérdése, a koncentráció néhány kevés kézben. Hát éppen ezek azok a kérdések, amelyekről szó esik a munkaanyagban, és remélem, hogy a jelentésben amelyet a stratégia kialakításához részletesebben kellene tárgyalni, mert a média koncentráció hatalmas probléma. Még egy kérdés, amiről szólni szeretnék, és ezt is alaposabban kellene vizsgálni. Ezt is említette a raportőr. Ugye a, nem, sorolják, nem sorolja fel a jelentés azokat az országokat, amelyekben a média fejlődése pozitív vagy negatív volt. Persze, hogy a lista nem is lehet teljes. De azért vannak országok, amelyekben a fejlődés drámai módon alakul rossz irányba. És ott a sajtó és média szabadság különösen nagy fenyegetettségnek van kitéve, és fontosnak tartanám, hogy ezeket az országokat említsük is meg. És csatlakozom ahhoz is, hogy nagyon nagy jelentősége van annak, hogy az Európai Unió külpolitikájában a, egyértelműen sikra szálljon a véleményszabadság mellett. És hogyha így teszünk, akkor ez érvényes a tagállamokra is nyilvánvalóan. Hiszen akkor saját magunknak is be kell tartani ezeket a szabályokat. Februárban a LIBE bizottságban egy saját kezdeményezésű jelentést fogadtunk el ugyanezzel a témával kapcsolatban, sajtószabadság az Európai Unióban címmel. Ez a jelentés májusban kerül a plenáris elé, a plenáris ülés elé. És ez a jelentés is egyértelműen kapcsolatban áll a mostani jelentéssel. Tehát ezt egy nagyon jó kiindulópontnak tartom, és nagyon remélem, hogy ebbe az irányba haladunk tovább. És hogy sokkal konkrétabban ki lehet bizonyos dolgokat jelenteni, például azt, ahol a vélemény, a sajtó és a média szabadság nagyon nagy mértékben visszaesett vagy romlott. tehát még lesz további mondani valóm, és a raportőr asszony számára, Jerkens úr. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, ennek a jelentésnek a legnagyobb része rendkívül érdekes, és próbáltam be, megismerkedni ezzel. Egyetlen probléma van vele, hogy a ö, sajtószabadságról megpróbál mindent elmondani. Hát van, aki azt mondhatja, hogy hurrá, erről van, e, elértük, amit akartunk, az Európai Unió más sem akar, mint a sajtószabadságot. Hát az a gond, hogy konkrétumokat kéne itt felsorolni. Nem tudom, hogy a kollégák tudják-e, de az Egyesült Királyságban jelenleg egy nagyon komoly politikai és parlamenti vita folyik a sajtószabadságról hiszen elég sok esemény történt a, a sajtóban, különböző híres személyekről, politikában, vagy politikából, vagy máshonnan ismert személyekről, sokszor bíróság elé is kerültek ezek az ügyek, hiszen sokszor szó volt valóságtorzításról, zaklatásról a média részéről, vagy hamis állításokról. Sokszor is ítélték tehát a sajtót az is arra is volt példa, hogy a, a rendőrség civilekről vagy híres emberekről információt csöpögtetett a sajtó felé, hát az emberek ezt nem nagyon nyelték le. Tehát az úgynevezett sajtószabadság kéttélű dolog. Egy Levison bizottságot állított fel a miniszterelnök, és egy nagyon komoly szakemberek ülnek benne nagyon nehezen tudta ez a bizottság az egyensúlyt megtalálni, hiszen először fordult az elő Nagy-Britanniában, hogy konkrétumokat kellett, kellene a jogszabályokban megvalós, megfogalmazni, nem pedig általánosságot. Egy cikk szólt arról nemrégiben, hogy vajon miért kéne a sajtónak szabadabbnak lenni, mint bárki másnak. Hát ez jó kérdés készpénznek veszük, hogy a sajtónak szabadnak kell lennie, mert sajtószabadság egyelő szabad nép. De ez nem feltétlenül van így. Miért kéne szabadabbnak lennie a sajtónak, mint bárki másnak? És szerintem végül ez egy elég jó érv. Nagyon okosan nyúlt ehhez a témához a jelentéstevő, nagyon sok témát sikerült felsorolnia, például azt, hogy a kormányoknak van a legfontosabb szerepe vagy felelőssége abban, hogy a sajtó szabadságát előidézik. Hát erről van most szó pont Nagy-Britanniában. Azzal azzal fenyegetőznek jelenleg, azzal fenyegetőzik jelenleg a brit koalíció, hogy a sajtó szabadságát megfékezi. Korábban nem is lehetett volna ez elképzelhető azt szeretném mondani a jelentőstevőnek, hogy nem feltétlenül értek egyet azzal az, abban értek egyet azzal, amit az előttem szólók mondtak, hogy nem kell konkrétumokat mondani, lehet, hogy mégis. Lehet, hogy egy mellékletet kéne ide csatolni, pont úgy, ahogy mondjuk az Amnesty International sorrendbe rakja a különböző általuk vizsgált országokat, például a sajtószabadság, vagy másmilyen szempont szerint. Ahol ahol a sajtószabadság, azokban az országban a sajtószabadság nem olyan erős, mint ahogy mi szeretnénk, azt miért ne sorolhatnánk fel? Mi Nagy-Britanniában szeretjük azt gondolni, hogy a sajtó szabad, de hát ettől még ezt megtehetjük. Persze lehet ez költői kérdés, de végül is nem árt az sem, hogyha felsoroljuk, hogy melyik országokban jó helyzet, hol nem jó helyzet. Van még egy dolog, ami szintén sokszor felmerült Nagy- Nagy-Britanniában. Az igazságügyminiszter nem is foglalkozott még az internetes kérdésekkel, a blogokkal, stb. stb., pedig a jelentéstevő ezzel is foglalkozik, tehát a digitális médiával. Tehát a digitális média, mint olyan, nem egyik vagy másik országhoz kötött, nem Kopenhágában, vagy Londonban, vagy Párizsban nyomják azt, vagy látnak világot, nem, hanem egyszerűen csak létrejön, nagyon nehéz ezt ellenőrizni. Vajon nem kéne elgondolkozni azon, hogy konkrétumokat kéne erről ö, mondani, avagy nem. Kérdés az, hogy a világon mennyire szabadak a, az országok, a népek, vannak olyan tagállamok az Európai Unión belül, akik nem rég, még nem olyan régiben nem büszkélkedhettek azzal, hogy szabad a sajtó, vagy hogy elmondhatják a véleményüket. Szerintem ez nagyon jó kezdet, ez a jelentés, kitűnő munkát végzett a jelentéstevő kérdésem csak az, hogy nem léphetnénk-e még egyel tovább, és fogalmaznánk még konkrétabban, és akkor utána ehhez képes lehetne viszonyítani a különböző országokat. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Következő és utolsó hozzászólónk, Láncbergis úr. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok az előadóasszonynak, és hasonló Atkins úrhoz én is azt szeretném javasolni, hogy egészítsük ki ezt a szöveget néhány olyan gondolattal, amelyeket most előadnék. Ez nyilván mindenki nyújthatott be módosítókat, de én azt szeretném, hogyha az előadó eleve figyelembe venné ezeket a szempontokat. Nem foglalkozik a szöveg, ahogy, ha jól olvasom, azzal a viszonyjal, amely a médiák és a szórakoztató ipar között áll fönn. Gyakran a sajtó szabadság mögé bújik a szórakoztató ipar, mikor pedig már tulajdonképpen csak egy üzletáként működik, és semmi köze a politikai nyilvánítás szabadságához. A véleménynyilvánítás szabadsága kapcsán meg kell, hogy kérdeznünk, hogy valóban szabad-e az a sajtó és a szórakoztatóipar vonatkozásában, de külön-külön, hogy az újságíró, a tényvel feltáró újságíró szabadsága milyen, és a szórakoztatóipari cég szabadsága milyen mert sok szórakoztatóipari cég szigorúan, kizárólag a profitban érdekelt, és mindent kimond, ami azt a célt szolgálja, hogy pénzt keressen általa. Ugyanakkor a sajtóban meg belső cenzúra alakul ki, ha nyomás nehezedik az újságírókra. Nem nagyon halljuk a felszólalót, mivel a mikrofonnak háttal ülve beszél. Az európai parlamenti dokumentumokban is meg kell ennek jelennie. Milyen szabadságjogok sérülnek, Egyre több ilyen szabadságjog sérül, a politikai kritika ö, kritikát gyakran ö, kriminalizálják és rányomják a gyűlöletbeszéd bélyegét az egyenes beszédre. Nem halljuk a felszólalót. Nem a mikrofonba beszél. On extremism in Russia are even made stronger, still stronger than any criticism of government is can be already criminalized as a... Ha a felszólaló teljesen háttal ül a mikrofonnak, akkor nem tudjuk tolmácsolni. In the paragraph 9 you mentioned... A kilencedik bekezdésben a propaganda eszközökről van szó. Itt nem csak a propaganda a propaganda szó az még egy enyhe kifejezés. Amikor a szabadságjogokat jogokat félreértelmezik tudatosan, és az újságírókat lefizetik, hogy az üzleti ellenfeleket tönkretegyék. And it's so often used. Eh, some very great concern should be expressed about it. Please, Mr. Thank you. Elnézés, Elnézést, lenne egy személyes észrevételem. Atkins képviselő úr javaslatával kapcsolatban. Azzal egyetértek, hogy azzal a feltételezéssel egyetértek, hogy egy listát készítsünk azokról az országokról, amelyek nem teljesítik a feltételeket, tehát ahol nincs sajtószabadság, már olyan értelemben, ahogy azt alkalmazni szoktuk, ahogy azt használni szoktunk a demokráciákban. Kérdés csak az, hogy kik azok a rendkívül objektív személyek, akik papírra vetnék ezt a listát. Hiszen nagyon könnyen politik, propaganda, politikai propaganda eszközévé válhatna ez a lista, úgyhogy nagyon-nagyon óvatosan kéne eljárni ebben a kézben. Most a végszóra a jelentéstevőnek adom meg a szót thanks especially to... Köszönöm szépen. Megköszönöm a tárnyékjelentes tevőknek és a többieknek, akiknek voltak észrevételei. Köszönöm ezeket. Az ilyen jelentéseknek ugye behatárolt a terjedelme, és valóban az a célunk, hogy túllépjünk egyfajta elementáris határon, ahogy azt Edkins úr mondta, Jakonszári és Edkis asszony, Jakonszári asszony és Edkins úr említette a digitális, digitális sajtószabadságot, de ennek a stratégiáért én voltam a felelős annak idején a EU külpolitikájában. Remélem, hogy a digitalizálódás és a média kapcsolata, valamint a digitalizálás, mint olyan, remélem, hogy ezeket, ezekkel foglalkoztam megfelelően abban a jelentésben, de nem akartam megismételni egy olyan jelentést, ami nem is olyan régen keletkezett. És hát, hogyha erről akartam volna beszélni, akkor egy nagyobb lélegzetvédelő vételő munka keretén belül lehetett volna ezt megtenni, mert nem, nem elég a terjedelem egész egyszerűen erre. Az Európai Parlament szerepje, szerepe erről is konkrétabban kéne írni, de nagyon nehéz a saját működésünket nekünk magunknak javítani, talán a delegáción keresztül lehet ezt megtenni különböző egyezmények és tárgyalások útján, illetve a bizottság és a külügyi szolgálat beszámolóin keresztül lehet ezt megtenni. Jakonszári asszony javaslatainak örültem, aztán említette a pluralizmus kérdését is, ezzel kapcsolatban azt hiszem majd még beszélgetünk, együttműködünk. Felmerült a kérdés, hogy készítsünk egy listát az országokról. Hát ez egy nagyon komoly dilemma. Nincs szerintem egyetlen olyan ország sem a világon, ahol egyáltalán nem lennének ilyen gondok. Én holland vagyok, és Hollandiát szabad országként ismeri mindenki szólásszabadság, a sajtószabadság működő dolog, ezek komoly értékek, de azért fölmerülnek kérdések a újságírók viselkedésével kapcsolatban, digitalizálódással kapcsolatban. És persze nyomon követjük az Egyesült Királyság beli fejleményeket, a 20-as pontot egyébként pont ezek az események inspirálták, hiszen itt szólunk a nem etikus viselkedésről, és az, arról, hogy az Európai Unió csak akkor kritizálhat másokat, hogyha a saját házatáját rendben tartja. Egyébként igen eltérőek a kihívások az EU-s tagállamok sajtószabadság problémái, illetve a harmadik országokban a sajtóval kapcsolatos problémák között, ahol az újságírók léte életben maradása tét. Egyébként pedig azt gondolom, hogy nem lehet feltétlenül összehasonlítani az országokat, a tagállamokat. Ami az önjavaslatet illeti elnök úr, a melléklet témájában, a civil szervezetek egyébként már így is kiadnak ilyen listákat, éves listákat, a Reporter Without Borders, a újságírókat bizottság is kiad egy ilyen listát, illetve a Freedom House is kiad egy sajtószabadság jelentést évente. Hogyha bármilyen más javaslatuk van, akkor azokat talán lehet kombinálni, és így lehetne egy objektív listát vagy rangsort kiadni. Nem szeretném én sem, hogyha politikai játszma, játszmámá válna ez a lista. Ez talán megoldás lehet. Beszéljük ezt talán meg az árnyék jelentéstevőkkel. Landsbergis úrnak annyit, hogy a sajtószabadság eszközként használása a közvélemény formálása céljából, hogy elcsendesítsék a, a másként gondolkodókat. Ezt tudomásul veszem, illetve hát meg kell különböztetni a szórakoztató médiát, a szórakoztató sajtót az egyéb sajtótól. Lehet, hogy az ő viselkedésüket nem kell ugyanúgy, ugyanolyan szabályok szerint figyelembe venni, mint a, a igazi tudósító sajtóit. Nem tudom, hogy van -e egyáltalán, hogy szabad sajtó, de szerintem erről végül is beszélhetünk ebben a jelentésben, aztán a szélsőségek és a politikai beszédek eh, kérdését is felvetett, felvetette a szólásszabadságot, illetve a sajtószabadságot be lehet korlátozni, illetve lehet korlátozni, amennyiben terrorizmusról van szó, vagy nemzetbiztonsági érdekekről, de hogyha valami más mondadója van, akkor természetesen beszélhetünk erről, szeretnénk nyitott, nyílt szellemben együttműködni az árnyéklehetéstevőkkel, illetve bárki mással. Ami pedig a digitális kérdéseket illeti, kérem, hogy nézzék meg a digitális szabadságról szóló jelentést. Jakonszári asszony is utalt, Jakonszári asszony utalt egy másik jelentésre, amit jelenleg készít a LIBE. Jó lenne, nem lennének átfedések a jelentések között. Én olyanokra próbáltam reagálni, vagy olyanokra próbáltam minden, ami azokban nincs benne. Nagyon szépen köszönöm ezt a kiváló munkát. És most következik az Európai Unió szerepe tehát az Európai Unió szerepe a szélesebb transatlanti partnerség előmozdításában. Az előadó Francesco José Milán Mon, ez az első alkalom, hogy vizsgáljuk ezt a saját kezdeményezésű jelentést, amelynek a témája tehát a transatlanti partnerség előmozdítása. Emlékeztetnék arra, hogy itt két kulcsfontosságú kérdés tárgyalásáról döntöttünk. Először is az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti bilaterális kapcsolatrendszer Obama második elnöki ciklusában, valamint a transatlanti együttműködés, amely új lehetőségekkel is foglalkozik a latin-amerikai országokkal. Tehát most megadom a szót a jelentés készítőjének. Köszönöm szépen, elnök, elnök úr. Múlt hónapban volt már egy előzetes tájékoztató erről a jelentésről. Talán nem kéne mindent elismételni, amit akkor elhangzott. Nagyon jól ismertette elnök úr a helyzetet, két feladatom is volt. Egyrészt a klasszikus transatlanti kapcsolatokról kellett szólnom, Obama újra választása után. Második dolog pedig az volt, hogy tágabb étteremben beszéljek a transatlanti kapcsolatokról, a transatlanti partnerségről. Szét lehet ezt a két témát át választani, és hát a jelentésben ez úgy jelenik meg, hogy szinte ez egy kettős jelentés, vagy dupla jelentés, de eh, elég sok olyan dolog van, amiről mégsem kerülhet szó ebben a jelentésben. Nézzük az eu sa kapcsolatát. Azt hiszem, hogy, a, hogy Obama eh, ura választásával egyfajta új löketet adhatunk az USA és az Európai Unió partneri viszonyának. Történelmi pillanat ez nem csak az újraválasztás miatt, hanem azért is, mert egy úgynevezett Trade and Investment Partnership kialakításán munkálkodunk. Tehát egy kereskedelmi és beruházási partnerség kialakításán, ezt mondom, egyfajta új lendületet ad ennek a partneri viszonynak, a partnerségnek. Ez azt is jelenti, hogy versenykép, azt jelenti, hogy a különböző új normák lesznek, majd például a szellemi tulajdonjogban, vagy a, az egyéb témákban. És ez nagyon fontos például a Kínával való viszonyunkban is. Nézzük akkor mégis a kétoldalú viszonyt az USA és az EU között. Azt hiszem, hogy demonstrálnunk kell a világ többi része felé, hogy nagyon is élő ez a kapcsolat, az EU és az USA között nem haldoklik egyáltalán. És nem fogadjuk el azt, hogy a világ gazdaságban marginális szerepünk legyen nekünk az EU-nak. Nos, természetesen betartva a házban a jelentés készítés hagyományát, az INTA októberben elfogadott egy hasonló témajelentést, és egyébként ezen tárgyalásokról az INTA jelenleg is készít egy jelentést. Ez jelentős kérdés természetesen, de nagyon sok, tehát hosszú terjedelmi jelentés még nem született erről. A, külügy, a külpolitikában mindenképpen egyeztetnie kell az USA-nak és és az EU-nak is, közösen erősebbek vagyunk, tehát a lehető legszorosabb koordinációra van szükség. Így könnyebben lehet a globális kihívásokra, illetve a regionális konfliktusokra megoldást találni. Gondolok Kínára, Oroszországra, Közel-Keletre, Arab tavaszra, Szíriára. Mindezeken a mindezeken kérdések esetében nagyon fontos a két partner közötti koordináció. egyfajta transatlanti politikai tanácsot lehetne létrehozni, ahol rendszeresen találkozhatna mondjuk Eston asszony és Kerry úr, vagy helyettesítőik, még aztán utódjaik, akár fél évente létre, vagy fél évente meg lehetne ezt tartani, ahol, és meg lehetne beszélni a aktuális politikai helyzetet, Ami a törvényhozói kapcsolatot illeti, hadd mondjam el azt, hogy az Európai Parlamentnek van, Washing, van Washingtonban egy irodája. Nagyon jó a, a kapcsolat. Aztán ne felejtjük el a kiberbiztonságot, a, a terrorizmus elleni harcot, az adatcserét ezzel kapcsolatot, A vízumkérdés még négy tagállam esetében függőben van ez a kérdés, még négy olyan EU-s tagállam van, akiknek vízum kell az USA-ba utazáshoz. Nézzük most a globális megfontolásokat. Az elmúlt két évben dolgoztunk ezen a kérdésen, ott van például a Marshall alap, még Lisszabonnal kapcsolatban volt egy szimpózium a bizt, az atlanti vagy transatlanti biztonsági kérdésekről a 2009-ben és 2012-ben a marokkói kormány is elkezdett ezzel foglalkozni, tehát transatlant, globális transatlanti közösség van kialakulóban. Tehát egyértelmű, hogy mindkét, az Atlanti óceán mindkét oldalán egyfajta transatlanti nézőpont van kialakulóban. Mind az óceán mindkét felén vannak régió specifikus problémánk, és mindenkinek az érdeke, hogy ezt együttesen oldjuk meg. A csendes-óceáni térség és Ázsia föld, föld törése mindkét fél számára nagyon érdekes dolog, és odafigyel rá. Aztán ott van Brazília, vagy Mexikó feltörése, vagy Nigéria, Dél-Afrika egyre megnövekő szerepe, vagy vagy Nyugat-Afrikában a termelékenység növekedése, ezekre közösen kell reagálnunk. Kína egyre inkább előre tör, Afrikában és Dél-Amerikában is. Az északi országok számára mindenképpen el kell ezen gondolkodni. Ami korábban az EU volt, vagy Európa, vagy USA a világ számára, most lehet, hogy az Kína. És erről is állást kell foglalnia a két félnek. Miről is szól a jelentésem? Egyfajta útmutatás ez, megoldási lehetőségekről van itt szó. Az EU-nak és az USA-nak föl kell tárnia, hogy kivel kell szövetséget kötni, kivel kell együttműködni. Ott van Latin Amerika például, ki kell nagyon sok közös értékünk van például az emberi, érté, emberi életértéke, ezek piacgazdaságok, a háromoldalú párbeszédre nagyon sok törekvés történt, de aztán nem igazán valósult meg. Ezt a eléggé heterogén világ Latin Amerika, de nagyon sok nagyon sok szubregionális együttműködésük vagy közösségük van, de mégis le, létre lehetne hozni ezt a három oldalú párbeszédet. Aztán ott van a klímaváltozás, ott van a bűnözés kérdése, a gazdasági és kereskedelmi megfontolások is ott vannak. Hát, hogyha folytatódnak a, a tárgyalások az USA-val, akkor az a helyzet elő, hogy Kolumbiával, Csínével, Mexikóval van már szabad, szabad kereskedelmi együttműködésünk, és az USA-nak is megvannak ezek a szabadkereskedelmi egyezményei, Kolumbia, Csína, Peru, NAFTA, Mexikó és Kanada esetében is elmondhatjuk ezt. Tehát, hogyha tárgyalások sikeresek lesznek, akkor az említett országokkal egyfajta háromoldalú kapcsolat alakul ki, egy háromszög alakul ki, ez egy gazdasági és kereskedelmi háromszög lesz. Ez majd változtathatja a viszonyokat. Említettem már a globális irányítás szerepét, a különböző szövetségek vagy szervezetek szerepét, ott van a CARICOM, vagy más szövetségek, amelyeken keresztül el lehetne érni azt, hogy fokozatosan és nagyon gyakorlatias módon kialakuljon ez a már előbb említett háromszög. Az európaiaknak és az amerikaiaknak van, van is van már ö, kétoldalú együttműködése, amely két évente ülésezik. Szerintem ezeket a csúcsokat, például amelyeket mi Latin Amerikával tartunk két évente, vagy az amerikaiak is, ezekkel kapcsolatban miért is lehetne eszmecserét tartani? Afrikában szintén vannak globális kihívások, ott van például a biztonság, vagy a kábítószer kérdése sőt, ez nem is három oldalú, vagy három szög megközelítést igénylő, hanem négy szög megközelítést igénylő téma. Nyugat-Afrika, Nyugat-Afrikán keresztül jut el Európába a kábítószer, vagy Mexikon keresztül az Egyesült Államokban, tehát például kábítószer kereskedelem, vagy pénzmosás, vagy fegyverkereskedelem szempontjából nagyon érdekes lenne az együttműködés. Ezek Ezeket a témákat leginkább négy oldalú párbeszéd keretében lehetne megbeszélni. A CDAO terv, amely a kalózkodásról szól, ez is mindkét fél számára nagyon érdekes lehet. Itt együtt kell működni szintén az afrikai országokkal is, vagy ott van a SZADEK is, szintén egy olyan nemzetközi szervezet, amelyen, amelynek a munkája mindkét fél számára érdekes. Tehát ezt a fajta megközelítést, ezt a három oldalú vagy négy oldalú megközelítést kell véleményem szerint leginkább előtérbe helyezni. Nagyon sokféle gondolatot fölvet ez a jelentés, semmiféle dogma iránt nincs preferenciám. Nos, el kell mondjam, hogy az érintett országok, tehát azok a harmadik országok, akikről beszéltem, általában kisebb formában gondolkodnak, nem globális folyamatokban, hanem regionális, szubregionális formációkban. Ezt kéne megváltoztatni. Most nagyon kíváncsian várom a kollégák véleményét, és köszönöm a figyelmet. Muchas gracias. Eh, Salafranca. Köszönöm szépen, kollégák. Netsz ön kíván szólni. Vous President, uh, dear colleagues. Elnök úr, kedves kollégák, köszönöm először is a meghívást Szelefánka kollégának és Milan Manen kollégának a jelentést, amely nagyon átfogó. Talán így lehet legjobban összefoglalni a lényegét. Megpróbál minden aspektusra kitérni, a jelenlegi konfliktusok a világban szinte mindegyikére. Nehéz ezek között válogatni. Én azt javaslom, hogy szűkítsük le egy kicsit a kört, és bizonyos területekre koncentráljunk csak. Szerintem a legnagyobb kihívás ebben a pillanatban a, a kereskedő megállapodásról szóló tárgyalás az USA és az Európai Unió között, és még akkor is, hogyha mindkét fél alapvetően egyetért az általános célokban, a részletek kidolgozása nagyon kemény meccs lesz, nagyon komoly kihívásokat rejteget magában a tárgyalás sokokból. Ezért jó lenne szerintem, hogyha erre koncentrálnánk, és azt is leszögeznénk, hogy nem vagyunk kötelesek mindenáron megalapodást kötni, hanem elvek alapján, prioritások alapján kell eljárni, és persze egyeztetve minden érintettel, itt és a kereskedelmi ágazatban is, azok a kollégák, akik mezőgazdasági szakemberek, lehet, hogy az ellenkezőjét gondolják a kereskedelmi kapcsolatokról az USA-val, mint akik mondjuk a számítógépes ipar iránt érdeklődnek. Tehát épp elég ellentmondás lesz itt így is. Másodszorban pedig szerintem kérni kéne egy új USA-EU csúcs találkozót, amely a tagállamokat ö, rászorítaná, hogy a múlt hibáit elkerüljék, mert korábban ugye túl sok európai ö, próbált ö, felszólalni, és mindegyik mást mondott, míg az amerikaiak ö, csak néhány rövid, nem túl bonyolult beszédben, de erőteljesen elmondták, hogy mik az érdekeik, és nem volt mindenki számára világos, hogy mi is zajlik itt. Jó lenne egy olyan csúcs találkozót tartani, ahol világos nyelvet beszél mindenki. Emlékszem, hogy az előző jelentések megírása során, tavaly vagy két évvel ezelőtt, több parlamenti delegáció kiment az amerikai kongresszusba, többször is kimentünk 12 hónap alatt, sokan kimentünk, és ott döbbentünk rá, hogy nehéz a megfelelő szakembereket megtalálni az USA-ban a képviselők között, ha minden kongresszusi képviselő, akinek ez a témája velünk leült volna tárgyalni, akkor nem lett volna már semmi másra sem ideje. Tehát hatékonyabban kell összefogottabban a tárgyalásokat irányítani. És tudom én azt, hogy ez nem könnyű, de mindenképpen ezt tartom az egyetlen hatékony eljárásnak. Mindenkit kérek, hogy, hogy ezt segítse, és a szabadkereskedelmi megállapodás tárgyalásai során mindig ez legyen a fő vezérlő elvünk. Bütikófer úr kap most szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégának a végzett munkáért, és ez valóban egy nagyon átfogó megközelítés, amelyet alkalmaz. És én szimpatizálok ezzel, ugyanis néha legalábbis egy kicsit túl kell nézni, túl kell látni a mindennapi ügyletek kontextusán, és támogatom Nétsz asszony megjegyzését is, hogy a prioritásokra kell összpontosítanunk. Itt van egy javaslat listánk, amit szeretnénk módosításként benyújtani. Néhányat talán úgy gondolja, hogy furcsa helyről érkeztek. Hadd mondja két dolgot azzal kapcsolatban, ami a kereskedelmet meg a befektetéseket illeti, itt egy közös fókuszra lenne szükség. Először is az éghajlatváltozás kérdése. Obama elnök eh, világosan fogalmazott a beiktatásakor, és számos más beszédében is elmondta, hogy a második ciklust arra szeretné használni, hogy gyakorlati, gyakorlatilag foglalkozzon a kérdéssel. Tehát mindenképpen szavukon, szavuknál kell fogni az amerikaiakat. Ez egy nagyon jó fókuszpont, ez egy olyan terület, ahol Európa még egy valamelyest vezet Amerikával szemben. Másodszorban örülnék, ha erősebben fogalmaznánk a közel-kelettel kapcsolatban, ugyanis ebben a jelentésben az én véleményem szerint ennek nagyobb jelentőséget kellene tulajdonítani, és ezt megfelelően kifejezésre kellene juttatni. A harmadik megjegyzésem, hogy egy sokkal nagyobb hangsúlyt tennék a magam részéről a ö, lefegyverkezés és a biztonság kérdésére. Ezek komoly kihívások, de ugyanakkor élni kell a ö, lehetőséggel magunk számára, hogy levonjuk a megfelelő következtetéseket. Utolsó megjegyzés, mindig nehéz új intézményeket, testületeket, csúcs találkozókat javasolni, vagy új struktúrákat. De akkor, hogyha az megerősített együttműködést komolyan vesszük, amire törekszünk, akkor a demokratikus legitimáció kérdése vetődik fel a transatlanti kapcsolatokban, ugyanis hogyha a titok tárgyalásokat veszi alapul, akkor itt született szerződés, de hát a kérdés, hogy melyik testület legitim, melyik teheti meg azt, hogy demokratikus legitimációval módosításokat hajtson végre, amelyek idővel szükségesek lesznek. Ugye mi az Európai Unióban létrehoztunk egy belső piacot, meg egy parlamentet, hogy felügyelje a közös piacot. Na most, hogyha az amerikaiakkal is létrehozunk egy közös piacot, akkor mi lesz az ennek megfelelő intézmény, amely felügyeli ezt? Tehát ebben a kontextusban szeretném, ha elmondaná gondolatait. Köszönöm. Salafranca kollega, öné a szó. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretnék gratulálni Mián úrnak a jelentésért. Az EU szerepe a szélesebb transatlanti partnerség előmozdításában, ez a cím. Hát azt szeretném mondani, hogy Mián úr nagyon komolyan közelíti meg ezt a kérdést, ahogy azt tőlem megszoktuk, és már évek óta arról ismerkszik meg eh, Miján úr, hogy nagy ismerője, szakértője a transatlanti kapcsolatoknak. Koffer úr említette, hogy a fra- frakcióból, a zöld frakcióból lesznek még módosítók, de hát tudjuk, hogy eh, Bütikofer úr mennyire kimagaslik a zöldek közül, de hát persze nagyon sok kiválóság van még a zöldek között. 2025-ig valószínűleg a világban a gazdasági egyensúly megváltozik, és az, az Indi, India, illetve a csendes óceán felé mozdul ez majd el. Az elmúlt években megváltozott a virág, már nem az Egyesült Államok az egyetlen szuperhatalom. És azt gondolom, hogy a G20 összetétele is mutatja, hogy egy hogy el kell mélyíteni ezt a párbeszédet, hiszen az USA-nak és az EU-nak még mindig nagyon sok mondani valója van, meg kell, hiszen ez a két fél, a GDP, a világkereskedelem, kereskedelem, stb. szempontja még mindig két nagyon fontos szereplő. Nagyon akkor azt hiszem, hogy ez a jelentés két nagyon fontos dologról is szól. Egyrészt konkrét javaslatokat olvashatunk itt, Bütikoffer úr egy nagyon érdekes dolgot mondott. Én felveszem a kesztyűt, és ezt a, ezzel a kérdéssel én is foglalkozom majd. Egy meghallgatást tervezünk az USA partnerséggel kapcsolatban, aztán lesz majd egy konferencia is, kom, globális kérdés erős. Bütikoffer úr említette, a legitimitás kérdését. Bütikoffer úr, jelenleg van egy paritásos ö, ö, AKC EU parlamentünk, ugyanez megvan az EU-renesztel, az északi szomszédság, szomszédság, illetve a déli szomszédság az euró-mediterrán parlament esetében is. miért is ne fordulhatna az elő, hogy egy hasonló parlamenti közgyűlést hozunk létre EU-USA viszonylatban. Ezt nyilván még lehet finomítani, de felkérem a jelentéstevőt, hogy gondolja végig ezt a kérdést, és csatlakozom Mütikoffer úr kiváló ötletéhez. Kérdeznem kell valamit a jelentéstevőtől. Azt kéri jelentéstevő, és a latin-amerikai, mexikói egyezményekről van szó, a kanadai egyezményről. A kilences pontban arról van szó, hogy pragmatikusabb euróatlanti vagy transatlanti együttműködésről van szükség, illetve arról is szó van, hogy a különböző csúcsokat való, valahogyan össze kéne hangolni. Milyen úr? Vajon ön szerint tényleg elérkezett annak, a pont, annak az időpontja, annak a, az ideje, hogy egy ilyen három oldalú megközelítést kezdjünk el? Talán az ENSZ közgyűlése vagy valamilyen bilaterális fórumon lehetne fölvetni ezeket a kérdéseket. Jelenleg a világpolitika nem igazán ezen három oldalú megközelítés felé megy. De elnök úr, szeretnék azért köszönetet mondani Mián úrnak. Konkrét elképzelései vannak, illetve van egy nagyon mély ellenzése is a jelentésben. Bütikofer úrral egyetértek, hogy az iráni nukleáris konfliktus mellett az egyik legfontosabb világpolitikai probléma jelenleg a közel-kelet. Obama úr kairói beszéde nem volt feltétlenül, illetve új beszédje Kairóban nem feltétlenül hozott sikert, illetve beszélnünk kell arról, hogy van egy új izraeli kormány, és a, az arab tavasz jelentőségéről is beszélnünk kell. Nagyon érdekes kezdeményezéseket láthatunk itt, és remélem, hogy ezek konkrét tevékenységek formájában is megvalósulnak. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Hadd mondjam el azt, hogy március 27-e dél a módosítók benyitásának határidő. És az utolsó hozzászóló, Landsbergis úr, ővé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is üdvözlöm ezt a jelentést, és köszönöm a raportőrnek ezt a véleményem szerint új látószöget, egy sokkal szélesebb horizontot. A jelentés talán először új, friss koncepciókat fogalmaz meg az euróatlanti, transatlanti kapcsolatokban. A hagyományos transatlanti dimenzió az eh, ott áll a középpontban. Ez a bilaterális EU-USA eh, e eh, partnerség építés. Ez a prioritás és konkrét feladat. Az Európai Unió és a Parlament elsődleges feladata, de van egy másik kérdés is, a háromszög, amit szintén látni kell, és ez is a transatlanti kapcsolatokhoz tartozik, mint ahogy ez a fáradt, öregedő Európa anya, és ott van két fiatalabb, ötször fiatalabb, energiával teli leányzók, a két Amerika. És hogyha egy ilyen entitás igazi együttműködést tud megvalósítani, és azonos álláspontot alakít ki a világon, akkor ez egy nagyon nagy erőt jelentene, és reméljük a ö, mi civilizációnk számára is. Ez, aminek én nagyon örülök. Néhány kérdés még a szoros kapcsolatokról, a történelmi, kulturális örökségről, ezt esetleg jobban ki lehetne hangsúlyozni és kérem, hogy talán még jobban emelje ki ezt az újszerűségét a koncepciónak, amire oly nagyon szükség van. Köszönöm. Öné a szó. Akkor most öné a szó, raportőr úr. Köszönöm. Empezaré por la, por la señora Ney. Nejcasszonnak válaszolnék először. Köszönöm Nejcasszony a felvetéseit. A transatlanti partnerség valóban mindenről szól, és meg kell keresni a prioritásokat. Az elnökök értekezleti értekezlete egyébként még a kibővített vagy szélesebb transatlanti partnerséggel is túl akart menni. Egyetértek önnel, a jelenlegi észak-észak kapcsolat a, a kereskedelmi és beruházási e, egyezmény tárgyalásával függ össze. elmondhatjuk azt e, absztrakt terminusokban, hogy e, a jelentésem nem, fogadj, nem foglalja el azt a terjedelmet, vagy azt a helyet, amit kéne neki. Majd előtt, Inta ülésen vettem részt, és oda meghívták, a, meghívtak sok AFET tagot, hiszen ezen témával foglalkoznak. Ők ennek a kérdésnek a, az illetékesei. Múlt októberben elfogadtunk egy másik jelentést, ami hasonló témájú. Nos, ezt, az, ezt a jelentést nem szerettem volna átfedésként létrehozni. Én úgy gondolom egyébként, hogy a Washington-Brüsszel kapcsolatnak nagyon jót tehet ez az új kereskedelmi és beruházási megállapodás. Sokat tehet tehát ez. A jelentésemben azt is kimondom, hogy remélem, hogy a következő csúcs erről fog szólni majd de hát sajnálatos módon, mivel nem én vagyok, nem mi szakbizottságunk az illetékes bizottság, nem tudtam többet erről írni. Többféle csúcsról van szó. Éves éves csúcsokról beszélhetünk USA és, és Brüsszel között. Tavaly nem volt ilyen a választások miatt. Amik 2009-ben Obama egyébként Párizs, Párágában járt, és ott csúcsot rendeztek, ahol ott volt a 27 állam és kormányfő. Ott volt persze a cseh kormány is, és azt hiszem ez elég, elég is. Említette, hogy annak semmi értelme, hogy 27 hangon szólaljon meg Európa. Sikerült azt elérni, hogy van egy stabil elnöke a tanácsnak, van rompó, és ez mindenképpen pozitív változás, megvan a, megvan a szükséges bizalom, nincsen fél évenkénti váltás. Úgy vélem, hogy így vonzóbbak lettünk az e- USA számára, mint a Lisszabon előtti csúcsok esetében. Nos, a jelentésemnek nem szabad az INTA kérdéseivel foglalkozni, de ez van. Bütikofer úr, köszönöm a nagyon pozitív irányú megjegyzéseit, és hogy a, ezt a globális megközelítést ön is támogatja. Három észrevétel, climate change. Azt mondta, hogy, hogy Obama hangsúlyozta ezt a kérdést. Bizonyára telepátiára beszélhetünk, ön és ön között és én közöttem. 22-es pont pontosan erről szól. Üdvözli Obama elnök megújult elkötelezettségét az éghajlatváltozással szembeni küzdelem iránt. Ez az első sor. Ahogy ott vannak a harmadik országbeli válságok, ezt évértékelő vagy országértékelő beszédében erről is szólt Obama, vagy a Atlanti tengeren a különböző veszély és fenyegetettségi helyzetekről szintén beszél. Az éghajlatváltozás fontos téma, de nem tudom, hogy az Egyesült Államok kongresszusa erről hogyan fog nyilatkozni, bár kapott néhány executive ordert, hogy legyen ez prioritás. Második téma. Közel-kelettel kapcsolatban fogalmazunk erősebben. Jó, jó, de a 27. pont például erről szól. Arra sürgeti az USA kormányát, hogy tekintse kiemelt kérdésnek az egyre hosszabbra nyúló közel-keleti békefolyamatot. Ennél erősebben hogy fogalmazok? és úgy folytatódik, hogy biztosítsa a közvetlen tárgyalások késedelem nélküli lez- lezárását. Szerintem ez nem túlságosan soft nyelvezet. ha gondolja, ezt még, ezt még lehet módosítani, de nem hiszem, hogy annak értelme lenne. Aztán ott van a 23-as pont, a lefegyverkezés kérdése. Könnyű fegyverekkel való kereskedelem, és nem csak Oroszországra gondolok. De a 23-as pont erről szól, hogyha vannak ilyen irányú módosítói, akkor nyilván lehet még javítani a fogalmazásom. Nézzük az intézményes kérdéseket. A TPC-vel kapcsolatban én alapvetően egy, kül, egy külpolitikai vonalat látok. Nacho Ignacio Salafranca, és ön is elmondta, hogy a szabadkereskedelmi egyezménynek kell, hogy legyen intézményi következménye is. Például egy rendszeresen ülésező, vegyes közgyűlés, vagy valami ilyesmi, amely felügyelné ennek a nagy közös piacnak a működését. Nyilván lesz valami intézményi következménye, vagy valami ellenőrző szerve ennek a szabadkereskedelmi mm, zónának, de itt igazából nem erre utolok. Én itt egy transatlanti politikai tanácsra gondolok, ahol Eston asszony és Kerry úr, vagy majd utódjaik tárgyalnának. Egyébként az intézményes kérdésekben is az INTA az illetékes, ugyanez a helyzet az investment and trade kérdésben, de ami a TPC-t illeti, itt egy kicsit el, eltér a véleményünk, Nyilvánvalónak tartom egyébként én is, hogy, az intézmény, hogy intézményi következményei is kell, hogy legyenek ezeknek a szabadkereskedelmi és egyéb egyez, egyezményeknek. Azt hiszem, hogy Ignacio Szalafranka is elmondta ezt el. Szalafranka úr. Ezer köszönet a sok szép szóért. Talán inkább a barátság szólt önből, nem pedig az igazi elismerés, de se baj. Bütikofer úrnak is mondom, meg Szelefranka úrnak is, hogy mi is az én véleményem a három oldalú vagy három szög megközelítésről. Óvatosnak kell lennünk. Azt nem szerintem nem Szel, szel, nem, Szelak EU Washington három oldalú kapcsolatokban kell do, gondolkodnunk, főleg ne felejtsük el azt, hogy a Szelaknak jelenleg az elnöke most Kuba, tehát nem ugyanolyan súlyjal esnek a latba. Nem erről van szó. Mi a helyzet közép-hosszú távon? Hát elég mérsékelt vagyok, szerintem már mindenki belefáradt a csúcsokba. hogyha elolvassuk a különböző politikusok beszédeit, akkor a sorok között olvasható, hogy ez a transatlanti globális megközelítés még nincs benne most a közhangulatban. Gondolom foglalkozik ezzel a foglalkozik ezzel Amerika is, a kőolaj kérdése, Kínának, vagy Kínában, vagy Szaudarábiában van-e több kőolaj, ott van Mexikó, ott van Közép-Amerika, hát fontos szereplők ezek, de senki sem gondolkodik ilyen globális atlanti megközelítésben, úgyhogy lassanként kell ezt a dolgot kialakítani. A szolidaritásra is gondolkodnunk kell, talán nemzetközi szervezeteken keresztül. ne felejtjük el azt, hogy vannak olyan, vannak olyan országok Afrikában vagy Közép-Amerikában, ahol, amelyek biztonsági kérdéseket vetnek fel, biztonsági problémákat, az USA és az EU felé is, de hogyha csúcsokat, csúcsokra gondolnak az emberek, akkor vezető politikusokra gondolnak, hát nem erre van szükség. Lassanként kell tehát előre haladni, ne legyenek nagy elvárásaink, de azért legyenek célkitűzéseinket, legyenek célkitűzéseink, bátorítsuk a kormányokat, bátorítsuk a partnereket, de legyenek terveink, legyenek elképzelőseink, ha nem is, de nem is rövid távon, de legalább közép és hosszú távon. Azt hiszem, hogy fönn kell tartani ezt, a, ezt az érdeklődést, hogy, hogy lassan megerősödjön és mélyebbre mélyebbé váljon a transatlanti együttműködés. Köszönöm az észrevételeket, és eh, érdeklődve várom a módosítókat, és aztán tovább folytatjuk a vitát. Köszönöm. Thank you. Next point. A napirendünk következő pontja Milan Szabrnok beszámolója az örményországi parlamenti választásokat megfigyelő küldöttségről 2013. február 16-a és 19-e között volt mindez, és február 18-án történt a elnök választás, és Szártisjánt választották újra az első fordulóban. A nemzetközi megfigyelők a sajtókonferencián azt mondták, hogy a választások összességében jól folytak le, és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával. Azonban a megfigyelő küldöttség hozzátette, hogy bizonyos aggodalmak felmerültek, hogy a választás napján rendben volt minden, de a folyamat az sok esetben nem volt megfelelő, azon kívül sokan szavazhattak valaki helyett megbízással, és tiltakoztak Overiszian hívei Jerevánban, és a régióban, és azóta is folynak ezek a tiltakozások. Március másodikán egy ö, interim jelentést jelentettek meg, ez sokkal kritikusabb volt, és ebben megjelentek már az aggodalmak az választás utáni nappal kapcsolatban. Most megadom a szót Milán Zabroloknak, aki a ö, parlamenti megfigyelő delegáció elnöke volt, hogy mondja el megfigyeléseit, eredményeit. Önél szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Úgy kell kiejteni ezt, hogy Szabnok, de az ön kiejtése még mindig a legjobb a közé tartozott, amit hallottam. Kedves kollégák, abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy az Európai Parlament delegációját vezethettem, amely az örmény választásokat figyelte meg februárban. Az Európai Parlament delegációja Zeller urat is magában foglalka, Elena Basescu urat, Éva Jolit és Csárnecki kollégákat. Köszönöm nekik a kiváló együttműködést a delegáció munkája alatt. Az én mai beszámolom, az két kérdéssel foglalkozik mindenek előtt. Az elnökválasztás Örményországban és az együttműködés a nemzetközi választási megfigyelő küldöttségek között a választások. Emlékeztetek arra, hogy ezek a választások tesztként jelentek meg, hogy valóban teljesülnek-e a demokratikus kritériumok az országban. Az Európai Parlament világosan megfogalmazta 2012. áprilisi határozatában, hogy a parlament a szabad és a fair választásokat, az átlátható választásokat, amelyek megfelelnek a nemzetközi és az európai standardoknak, meghatározó jelentőséget tulajdonít a Unió és a örmény viszonyban. A második kérdés az pedig azzal foglalkozik, hogyan alakul az együttműködés a nemzetközi választás megfigyelő missziók keretében. Ezek a missziók biztosítják, hogy a nemzetközi közösség egyhangon tudjon szólni a választási megfigyelések kapcsán. A parlamenti közgyűlése, az Európa Tanács parlamenti közgyűlése, az OECD és néha NATO is szintén részt vesznek ezekben a nemzetközi missziókban, Örményországban, az Európa Tanács parlamenti közgyűlése és az OECD úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt a megfigyelő delegációban, és ez gyakorlatilag a döntést a büróra bízta, amely decemberben 2012-ben Dublinban ülésezett. Az együttműködési ö, ö, megállapodás már nem ö, érvényes, de majd még erre vissza fogok térni. És most pedig az örmény választásra összpontosítanék. Milyen következtetések vonhatók ebből Milyen lehetőségek? A Örményországban a nemzetközi megfigyelő delegáció első következtetései azt fogalmazták meg, hogy ez egy nagyon jól lebonyolított választás volt, amely tiszteletben tartotta az alapvető szabadság jogokat. A kampány is ennek megfelelt, a közszolgálati televízió média megfelelt a kötelezettségeinek, és nagyon kiegyensúlyozottan mutatta be a jelölteket azonban a kampány alatt több visszaélés történt az adminisztratív forrásokkal, és ez a, ez a kopenhágai dokumentumnak ellentmond, az egyik legfontosabb standardját, ez fogalmazza meg a választásoknak. Tehát a szabad versenyre van szükség, és itt a három fő pártról volt szó, amelyek ugye nem igazán versengtek miután megjelentek a hivatalos eredmények, amelyből kiderült, hogy Szárgászján a hivatalban lévő elnök az első fordulóban ö, sikeresen szerepelt és újra választották, akkor egy választás utáni interim jelentés jelent meg, amelyben megfele, megfogalmazták az aggodalmakat arról, hogy nagyon sok esetben a szavazó körzetek helyett valamiféle együttműködés volt. És mm, a Rafi Horninisyan elnök jelölt vitatta a választás eredményeit, és az Alkotmánybírósághoz fordult. Aztán március 14-én a, bizottság, a bíróság visszautasította mindezt, és a választásokat érvényesnek nyilvánította. A sajtókonferencián, amit a Nemzetközi Választási Megfigyelő Delegáció tartott, én hangsúlyoztam, hogy milyen fontos az, hogy az Európai Parlament foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel, és mi látjuk, hogy megvan a jó szándék a hatóságok részéről. Az utolsó parlamenti választásokon reméljük, hogy sikerül majd elérni, hogy megvalósuljanak az ajánlások mert egy még inkluzívabb folyamatra lenne szükség, amely minden érintettet a társadalomban magára foglal, és hát azt szeretném sürgetni, hogy a parlamenti együttműködési bizottság szorosabban kísérje figyelemmel a következtetéseket, és az örményhatóságok válaszát, elmondtam a választás utáni napon, hogy kulcsfontosságú, hogy az örmény hatóságok eredményesek legyenek, mutassák meg, hogy elősegítik a demokratikus gazdasági társadalmi reformokat, és ez fontos az EU örmény társulási egyezmény szempontjából is. Elnök úr, azzal fejezem be, hogy azon aggodalmamnak adok hangot, hogy a OSCE parlamenti közgyűlése különböző szinten káros megfogalmazással élt. Ez árt a nemzetközi közösségnek azzal, mert fontos lenne, hogy a nemzetközi közösség tényleg egyhangon szóljon, úgyhogy mindenképpen a a hosszú távú erőfeszítések középpontjában kell, hogy ez álljon. Ugye Oroszország, Kazaksztán, Belarus, Arménia, Kirgizisztán, Tadzsigisztán, Üzbegisztán is részt vesznek ebben és hát e, az ő céljuk ugye a gyengítés, hogy gyengítsék a megfigyelői kapacitásokat. És a lényeg az lenne, hogy újra biztosítsa a szervezet, a függetlenségét, és erősítse meg a szerepét, a kapacitását, képességét, mint a vezető intézmény, amely felelős a választási megfigyelésekért. Végül pedig a parlamenti közgyűlés bűrója veszélyezteti az együttműködést európai szinten, és fel, az Európai Parlament mindig is védte a demokratikus és jogállami összefüggéseket. A választás koordináló bizottság, amelyet Elmár Brog elnököl, március 26-án ülésezik, és itt véleménycserére kerül majd sor a választási megfigyelésekről Líbiában, amelyet Edward Macmillan Scott fog majd legalábbis a megfigyelés szintjén vezetni, és eh, hát ott is meg kell nézni, hogy hogyan alakul az a jelenleg szerencsétlen helyzet. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, kedves kollégák. Nincs senki, aki hozzá kívánna ehhez szólni. Úgyhogy a következő napi rendi pontunk, tehát köszönöm még egyszer a beszámolóját, és a következő Krisztof Lizek és Alois Péterle beszámolója a kenyai választásokról március 2 és 6 között került erre sor, és hát örülök, hogy mindketten jelen vannak. Lizeke vezette a missziót, ott volt Péterle úr is, és ő volt a fő megfigyelő a választások hétfőn kezdődtek, március 4-én, és az eredmény eddig békésen alakult. Az utolsó választásokon nagyon komoly erőszakos cselekményekre került sor. Nagyon szűk a Kenyáta győzelme, és ez a szövetség nagy kihívásoknak lesz még kitéve, jogilag is fel fognak lépni, Rutó, aki a kihívója volt az elnöknek, a bírósághoz fordul, de hát most Vizeken úrnak adom meg a szót, és Péterle úrnak, hogy mondják el álláspontjukat, véleményüket a választásról. Önök döntsék el, hogy ki szól először. Köszönöm szépen. Elnök úr, az a tény, hogy most egyáltalán itt találkozunk, és Peterle úr is itt van, is megerősíti azt, amit már mindig is el akartam mondani, hogy az ilyen típusú megfigyelő missziók során az együttműködés nagyon fontos, és Vetele úr elnöksége alatt ez a megfigyelő tevékenység, a delegáció munkája kiválóan működött, és eh, ezért szeretnék is köszönetet mondani Peterle úrnak, mert együttműködésünk tökéletes volt, gondoskodott róla. Nagyon rövid volt ez a kiküldetés. Gyakorlatilag a választási kampány utolsó napján voltunk eh, csak ott, és ö, eh, találkoztunk a politikai pártok vezetőivel az Európai Unió diplomáciai testületének tagjaival, és kétszer is egyeztettünk velük. Mi heten voltunk, hat országot képviseltünk, és hét különböző politikai frakciót. Tehát annak ellenére, hogy rövid volt ez az út és kevesen voltunk, azért mégis az Európai Parlament valamennyi politikai spektrumát képviseltük. Sokat szor mondom én már, hogy ez egy rövid misszió volt. Petele úr szervezte meg az egész utat, a szükséges információkat ő biztosította, a találkozókat a kenyai képviselőkkel is ő hozta össze, szinte valamennyi tagállami ö, ö, nagykövettel találkoztunk, és talán 17-tel, hát a 27-ből 17-tel, úgyhogy nagyon izgalmas volt az egyeztetés. Néha az volt a benyomásunk, hogy az Európai Unió nagyköveteinek egyes helyi kérdésekről teljesen más a véleménye. Beszéltünk a, az elnök jelöltel is, pontosabban hát nem volt időnk velük személyesen egyeztetni, csak épp hogy érintkeztünk velük. de találkoztunk a választásokat szervezőkkel, a pártok képviselőivel, és a választás napján pedig kis csoportunk három csoportra oszlott, és úgy próbáltuk figyel, megfigyelni a választásokat, hogy egyik csoportunk Nairobiban, a fővárosban volt, a másik Nájvásában északon, Nairobitól északra, egy vidéki területen és a választás napján tett megfigyeléseinket foglaltuk össze a jelentésben, amelyet nyilván megküldtünk önöknek, és amit mi megállapítottunk, az összhangban van azzal, amit Peterle úr is leírt. Hasonlók voltak tehát a tapasztalataink. Azokon a helyeken, ahol a választások lebonyolítását megfigyeltük, ott jól szervezettek voltak a választások, és a szervezők jól felkészültek voltak, a választási szervek jól működtek, és a helyi ö, választási biztosok is fel voltak készítve, tudták, hogy mi a dolguk, tehát nem volt semmilyen okunk arra, hogy fenntartásokkal éljünk. Noha más nemzetközi helyi megfigyelők ö, Kenya más tájain nem mindig pont ugyanerről számoltak be. A választás napján történt néhány zavaró esemény. Mombaszában összecsapásokra került sor, néhányan meg is haltak. És az áldozatok között választási bizottsági tag is volt, egy vöröskeresztes ember és egy rendőr. De nem a választások ellen ö, való megmozdulás volt ez, hanem csak egy helyi szeparatista csoport akciója, akik Kenya, Kenyát szeretnék megosztani és fel akarták magukra hívni a figyelmet. Ez ugyan drámai és tragikus esemény volt, de helyi jelentőségű csupán, és országszerte alapvetően béke uralkodott, és Nairobiban és máshol sem történtek incidensek. Ahol mi jártunk, mondom, ott kifejezetten békésen zajlottak a választások. A kenyaiaknak elmondtuk, véleményünket, és meglepett magunkat is, hogy milyen nagy a választási részvétel. Bizonyára önök közül többen többször voltak már megfigyelő misszión, de Lengyelországban az urnák környékén korán sem volt a tülekedés, mint amit Kenyában láttunk. Már hajnali háromkor, négykor beálltak az emberek a sorba, és valamennyi választási résztvevő kérte is a lakosságtól, hogy nagy számban jelenjen meg. Az emberek türelmesen vártak gyakran sok-sok órát is, míg sorra kerültek. Egyes választói körzetekben ezren is sorba álltak egyszerre, de az ilyen lebonyolítási nehézségek ellenére a választási <clears throat> procedúra alapvetően jól működött és békésen zajlott. Más megfigyelő csoportok is alapvetően erre a következtetésre jutottak, az EU-ból vagy a helyi megfigyelők. Sőt, nagyon modern elektronikus azonosító rendszert alkalmaztak, amely persze aztán nem működött mindenhol egyformán jól. Néhány órára egyes helyeken leállt a szavazatok feldolgozása, mert például egyszerűen nem volt elektromos áram, és az elemek is lemerültek a rendszer működtetéséhez. Tehát ilyen típusú ö, akad, megakadások azért voltak, de ezek technikai jellegűek voltak, és nem politikai természetűek. És ahogy a sajtókonferencián is elmondtam, örülhetnénk, hogyha Európában ilyen korszerű elektronikus azonosító rendszert alkalmaznának a választásokon. A választási körzetekben, ahol felmondta a rendszer a szolgálatot, azonnal át tudtak állni a hagyományos szavaztatásra és számlálásra akkor levették a szavazóktól az új lenyomatukat, de végül is tehát mindenhol működött a dolog. Még egy dolgot szeretnék elmondani. A választások előtti egyeztető ülésekkel, amelyeken részt vettünk, Kenyata úr, az egyik jelölt, lett volna a partnerünk, de ő aztán lemondta ezt a találkozót. És Ödingi úr táborában aztán találkoztunk mégis néhány a kampányban résztvevő komoly személlyel, és ott azt tapasztaltuk, hogy ha ő nem nyerne, vagy vitatott lenne az eredmény, akkor ő azonnal hajlandó egy eljárásnak alávetni az eredményeket. Tehát még mindmelyik nem történt meg a végleges eredmény, megállapítás, 0,7 százalékot ért el ez a csapat. Kenyata úr 50 százalék fölötti eredményt ért el. És egyes helyi szinten megkérdőjelezték a választási eredményt. Ezeknek a e, ügyeknek a kivizsgálása zajlik most, azért nem teljesen hivatalos és végleges még az eredmény de körülbelül egy héten belül állítólag ezek lezárulnak, ezek az eljárások. Nem tudom, hogy Péter Le úrnak van ennél frissebb információja a dologról. Én ennyit hallottam, ennyit tudok elmondani. Magam részéről ennyit szerettem volna elmondani. Nyilván, ha van kérdésük, akkor ezekre szívesen válaszolok, de gondolom, hogy Peter Le urat kéne meghallgatni. Most, aki még részletesebben euh, tudja elmondani, hogy mi történt, és nyilván több szempontból is látja az eseményeket. Lészek úr volt az Európai Parlament megfigyelő missziójának a vezetője. Nagyon jól végezte el feladatát, és nagyon jó emlékezettel rendelkezik, vagy emlékező tehetséggel. Úgyhogy nagyon jó választás volt ő. Egy igazi átfogó jelentést készített ő, de hadd mondjak el még néhány dolgot. Öt évvel ezelőtt egészen más, hogy zajlottak a választások, 1200 ember vesztette életét, több, több mint ezren, több tízezren kénytelenek voltak elhagyni otthonukat, és még mindig ezrek nem tért tudtak hazatérni lakóhelyükre. jelentés született erről, és az amikor a választási törvényt, illetve az alkotmányt megváltoztatták, akkor ezt igenis figyelembe vették, tehát egész egyszerűen jobban fel voltak készülve most a választásokra Kenyában, mint akkor. Tehát megváltozott a választói törvény, egy független választóbizottságot állítottak föl, megreformálták a bírói rendszert, és más intézkedéseket, lépéseket is tettek. Hat választásra egyszerre került sor, az elnöki, a regionális, a kormányzói, a ö, regionális, minden egyes választásra egyszerre került sor, ami nem könnyű feladat elé állította a helyieket, és azt hiszem, hogy nagyon profi módon álltak hozzá ehhez a szavazás levezélői. Voltak ugyan műszaki gondok, de ez a hosszú választási folyamat nagyon zökkenőmentesen zajlott ahhoz képest, annak ellenére, hogy nagyon nagy volt a szavazók aránya, résztvevők aránya. 0,7%-os volt csupán a különbség a elnöki jelöltek között, de ez a 0,7% több tízezer szavazót jelent. A KORT nevű szövetség fellebbezett ezen eredmény ellen, úgyhogy még nem hivatalos az eredmény. Két héttel a fellebezés után a bíróságnak azonban ítéletet kell hoznia. A fellebbező párt azt kérte, hogy semmisítsék meg a választás eredményét. Tehát érvénytelenítsék a választást. Várjuk a bírósági ítéletet, de addig is örömmel látjuk azt, hogy békésen zajlanak az események, és a választási folyamat szereplői azt kérték a választóiktól, hogy békésen fejtsék ki véleményüket. Vannak olyanok, akik arra számítottak, hogy másként alakulnak majd az események, Nairobiból, vagy más városokból, vagy akár az országból is eltávoztak a szavazás előtt, de Kenya nagyon éretten folytatta le a választásokat, és remélem ez így marad a bírói ítélet közértétele után is. Missziónk azért nem mondható romantikusnak, 65 65 közép és hosszú távú megfigyelőnk volt, de eh, nagyon sokan kérdőre vonták a mi létjogosultságunkat és létünket, megkérdezték, kik vagyunk, mit csinálunk, de azt hiszem, hogy a európai parlamenti képviselők tanúbizonságot tettek arról, hogy függetlenül és objektíven dolgoznak sok kérdés merült föl, például a sajtó konferencián is, a sajtótájékoztatón is. Például, hogyan vélekedünk arról, hogy két jelölt is, két elnök jelölt is, jelöltet is beidézték a Nemzetközi Büntetőbíróságra. Nyilván a politikai preferenciáinknak nem adtunk hangot, de és úgy véltük, hogy nem szabad beavatkoznunk a választási folyamatban. Minden halad a maga ugyan, és ahogy Liszek úr is mondta, vannak olyan tagállamok, akiknek eltérő véleményük van erről. Egyébként nagyon nagy érdeklődést keltett ez a választás. Nagyon sok volt a nemzetközi megfigyelő. Az Afrikai Unió nagyon merészen és bátran próbálta koordinálni ezeket a megfigyelőket. Az összes megfigyelőt tehát koordinálták, és mindenki azt szerette volna elérni, hogy jó eredmény szülessen. Nagyon sok jelöltel találkoztunk, például a Kenyát a koalíció tagjait, Ruto úrral is találkoztunk, aki Kenyát a jobb keze, és minden jelöltel ugyanúgy bántunk, a folyamat összes lépését nyomon követtük, és hát a bíróság fogja a bíróság fogja kimondani a végszót, hogy minden jogszerűen zajlott-e a, a választások alatt. Ennyit szerettem volna mondani, nagyon sok érdekes részletről tudnénk, tudnánk még beszélni. Kollégáimmal nagyon sok kétely merült föl egyébként, de alapvetően meleg szívvel fogadtak minket. Voltak olyanok, akik azt szerették volna, hogy közbeavatkozzunk, de nyilván ez nem volt a mandátumunk része, úgyhogy nemet kellett mondanunk, és figyelmükbe ajánlottuk, hogy milyen intézményekhez kell ilyenkor fordulni. Zárszóként hadd mondjam el azt, hogy nagyon sok mindent tudtam meg Kenyáról. Kenya fontos partnere lehet <coughs> EU-nak. Most már talán tudják, hogy mit is jelentenek a helyi vagy nemzetközi választások. A szomszédok a szomszéd országoknak is egyértelmű volt a véleménye, ők azt szerették volna, hogy békésen folyjanak le a választások. Ennyit, és szívesen válaszolok a kérdésre. Köszönöm szépen előadását. Ki kíván hozzászólni? Señor Guerrero. Guerrero, colega, parancsoljam. Bueno, en realidad solamente quería decir que me he sentido csak azt szerettem volna mondani, hogy nagyon kényelmesen éreztem magam, hiszen kiválóan képviselte a véleményemet és a, a történteket a két képviselő objektívan és világosan elmes, elmondták, beszámoltak arról, hogy mit csináltunk. Kenyában nem tudjuk, hogy a bíróság jóváhagyja vagy nem az eredményt Reméljük, hogy bár, bármilyen ítélet is születik, a felek azt békésen elfogadják. Elnök, köszönöm szépen! A hosszú munkanap után meg szeretném köszönni a figyelmüket, illetve a türelmüket.